So, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir an. Es ist 15 Uhr. Kezdjük el akkor 3 óra 1 egy perckor. Mindenki megkapta a napi rendtervezetet. Vannak-e kifogások? Amennyiben nincsenek, akkor a napi rendet ezek szerint elfogadtuk. Második napi rendi pont közlemények. Először is ismét üdvözlöm az európai polgárokat, akik érdeklődéssel követik, követhetik figyelemmel az interneten az ülésünket Lisszabontól Lüneburgig, Tallintól Szicíliáig. Úgyhogy ezt kérem vegyék figyelembe, amikor felszólalnak. és remélem, hogy a fordítás is jól fog alakulni. Ezek szerint, ezen kívül még szeretném bejelenteni, hogy Lepen asszonyt választották a nemzetgyűlésbe. Krisztel Lechvalié fogja őt felváltani, de ma nincs itt a teremben és június 28-án a Koreper megállapodott a parlament, a parlament és a tanács megállapodását az ukrai, Ukrajnával kapcsolatos kereskedelmi preferenciákról. Úgyhogy ezt júliusban el tudjuk fogadni, illetve a tanács el tudja fogadni. A harmas napi rendi pontunk következik az előző ülés napi jegyzőkönyvének elfogadása, és amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Négyes napi rendi pont a jelenleg zajló háromoldalú tárgyalások állása a kereskedelem védelem korszerűsítéséről van szó, itt a trialógus megszakadt, és újabb lendületet várunk az észt soros elnökség alatt, és az észt elnökség képviselőivel július 12-én találkozunk, és a kereskedelem védelme kapcsolatos második jogalkotás kerül majd megvitatásra az alternatív módszerek, olyan esetekben, ahol a, a komoly piac zavarásra kerül sor. Én optimista vagyok a tekintetben, hogy előre tudunk lépni. A tanács egy közös álláspontot is kidolgozott. Itt részünkről vannak ezzel kapcsolatos felvetések, de reméljük, hogy szeptemberben a további háromoldalú tárgyalás son képviselni tudjuk a június 20-án elfogadott álláspontunkat, és a plenárisan nem lesz ellenvetés a három oldalú tárgyalásokkal kapcsolatosan, és ezek tovább folytatódhatnak, hogy a jogalkotás a VTO panel határozata előtt Kínával kapcsolatosan már egy sor dolgot leegyszerűsítünk, és így gyorsan előre tudunk lépni. Ötös napi rendi pont az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetése, és örömömre szolgál, hogy nagyra becsült jelentéstevőnknek megadhatom a szót Bőge úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek, csak szeretnék arra emlékeztetni, hogy a Modazsán úrral, az általános jelentéstevővel a szakbizottságban már tárgyaltunk a költségvetési szakbizottság és a tanácsállás foglalást alakított ki múlt hét végén a bizottság költségvetés tervezetével kapcsolatosan, ez most a koreper előtt van, nem volt időm ma délelőtt megnézni részletesen a kiadás csökkentéseket, amire minden évben sor kerül, ugyanis <clears throat> ezeket az anyagokat csak ma reggel kaptam meg. Ez nagyon fontos, és megkérek minden kollégát, hogy ne csak az írásos javaslatokat vizsgálják meg módosítókra vonatkozóan, hanem az egyes módosítókat is. Ezeket alaposan vizsgálják meg, különösen ami a kifizetések szintjét illeti, a siker, az eredmények, a kihívások, a problémák az egyes programokkal kapcsolatosan is nagyon fontosak. Ezek is összefüggnek a kereskedelemmel, úgy érzem, hogy alaposabb indoklásra van szükségünk a bizottság részéről, illetve a tanácssal folytatott tárgyalások során is. Indokolják meg, hogy miért javasolnak ilyen csökkentéseket a kifizetésekben. Az elmúlt évtizedben sikerült a több éves költségvetési keretet felvizsgálni, és a 2018-as költségvetéssel kapcsolatos tárgyalásokkal párhuzamosan megkezdődnek a viták arról is, hogy a következő több éves keretet milyen feltételrendszer mellett kezdjük el kialakítani. Az egyik kulcsfontosságú kérdés a több éves költségvetési folyamattal kapcsolatosan az MFF-fel, illetve annak felülsgálata ellenére a kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülhetnek problémák, ugyanis a kifizetések kifutnak, és van egy általános plafon a kifizetések tekintetében, e, a kötelezettségvállalások esetében pedig az egyes kategóriákban vannak ilyen felső szintek. És ugyan a migrációs válsággal kapcsolatosan több erőfeszítést tettünk az ezzel kapcsolatos programok kapcsán is, itt világos, hogy más prioritások mentén adódhatnak kereskedelemmel kapcsolatos problémák az egyes kategóriákban, és a nyári szünet előtti napokban én néhány kérdést szeretnék a, a bizottsághoz intézni, hogy ez esetleg kiadáscsökkentések mennyire indokoltak hiszen ezek a kereskedelemmel összefüggnek, és nem csak Afrikára, vagy a az arab tavaszban érintett országok tekintetében fontos. Ezek a kihívások és kérések nagyon fontosak. Akár a latin-amerikai delegációban dolgozó kollégák számára is, és ha például a csilei kollégákkal felveszük a kapcsolatot, akkor látjuk, hogy ők további kezdeményezéseket várnak, és ennek is megvannak a költségvetési kihatásai. Tehát ezzel kívántam megnyitni a vitát az állásfoglalás javaslat bizonyos korlátozásokra épül. Én hét pontra szeretnék koncentrálni. Itt gyakorlatilag ugyanarról az eljárásról van szó, mindig azok ugyanazokkal a fontos kérdésekkel foglalkozunk a DigiTrade re vonatkozó kerettel, illetve hogy a DigiTrade bizonyos tevékenységeket végezzen. Lehet, hogy a bizottság erre azt mondja, hogy ez, hogy ez mind mikromanagementtel függ össze, de erre oda kell fizetnünk. Ezen kívül az európai költségvetés szerkezetének átalakítása következő MFF-fel kapcsolatosan harmadsorban az átláthatóság, a polgárok bevonása, ideérte a tájékoztatást, felvilágosítást, kommunikációt. Úgy gondolom, hogy ezen a területen még rengeteg teendőnk van. Fel kell világosítanunk a parlamentet, hogy hol tartanak a tárgyalások, és hogy a parlament számára milyen fontos szempontok merülnek fel a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan negyed sorban. Fontos felhívni arra a figyelmet is, hogy koherens stratégiákra van szükség, bevonva a külpolitikát, különös tekintettel a fejlődő országokra, ötödik sorban a gazdasági segítségnyújtás az európai szomszédsági politika keretében, az EU partnerek viszonylatában, illetve az arab tavaszban érintett országok vonatkozásában hogyan tudunk hozzájárulni a stabilitás megteremtéséhez, de ez vonatkozik Latin Amerikára, Közép-Amerikára, illetve Afrikára is. A makroszintű pénzügyi segítségnyújtásra is utalok, és arra kérjük a bizottságot, hogy a jelenlegi eszközöket vizsgálja felül a KKV-k nemzetközi szerepét illetően. Úgyhogy elnyit egyelőre és ami az egyes konkrét módosítókat, illeti a költségvetés módosítóit, mint ahogy már utaltam rá, ezeket alaposan értékelnünk, elemeznünk kell, ami a kifizetési szintek csökkentését illeti, és én várom a kollégák módosító indítványait a meghatározott határidőig. Köszönöm szépen, Bőge úr! Scholz úr kért szót, majd Schuster úr, illetve először Schuster úr, utána Scholz úr. Ah, weil unsere Schattenberichterstatterin Moszkva asszony, az árnyék előadónk nincs itt, úgyhogy a távolétében szeretném elmondani általános megjegyzésként az ő megjelentéseit, és az SZND üdvözli ezt a jelentést. A véleményt átolvastuk, és a következő megjegyzéseink vannak a prioritásaink. A a mandátumot a múlt héten a plenárison jóvá hagytunk, és nagyon sok prioritás van benne, mint a megfelelő forrásallokáció az európai szomszédságpolitikához. Ezek között a mikrofinanciális támogatási program. A második költségvetési sor a harmadik országok megfelelésére vonatkozóan Folyta harmadsorban folytatni kell a támogatás nyújtását és a fejlődő hatékony kommunikációs stratégiák kialakítását eh, az előnyeikkel arányosan, végül pedig megfelelő forrásokkal ösztönözni kell a KKV-k nemzetközi válását. Meg, eh, megismétlem, hogy teljes mértékben támogatja a frakciónk ezeket a prioritásokat, de rámutatunk arra is, hogy a korábbi gyakorlatnak ellentmond. A levél tartalmát nem beszéltük meg ugyanis az összes frakció körében. Reméljük azt, hogy ez egy egyes mm, elszigetelt eset marad. A jövőben saját prioritásainkkal kapcsolatban tárgyalni fognak velünk. Másodszorban az SZND általában támogatja a 2018-as költségvetésre vonatkozó előadói véleményt. A következő megjegyzésekkel. Felszólítjuk a keleti és déli szomszédságokat, hogy a megfelelő technikai támogatáshoz és gazdasági támogatáshoz kapják meg, vagy biztosítsák azonos szintű forrásaikat. A vélemény ötös bekezdése érdekében úgy gondoljuk, hogy a keleti határ és az arab tavaszt követő országok nem megfelelő kifejezések zavart okozhatnak, és végül is sok országot nem fednek le. Éppen ezért módosítót fogunk benyújtani a keleti és déli szomszédság tisztázására és integritására összetételére vonatkozóan. Fel fogjuk szólít, fel, kérni fogjuk, hogy a, a gender fejezeteket vegyék fel a kereskedelmi megállapodásokba, vám megállapodásokba. A költségvetés a vámbevételekből származó költségvetéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a legfontosabb teljesítménymutatókat meg kell határozni, hiszen ezek alapján lehet majd mérni a vámhatóságok és a vámhatóságok munkájának hatékonyságát nemzeti és EU szintjen. Úgy szeretnénk, hogyha a nemzeti és EU szintű hatáskörök tanulmányozásával és áthelyezésével megfelelő kereskedelem ösztönző, a TFH-hoz hasonló hatékony szervezetet tudunk kialakítani. A szükségtelen bürokráciát csökkenteni kell, megfelelő szakképzési eszközöket kell biztosítani annak érdekében, hogy az alkalmazottak a digitalizálásra való átállása megfelelő legyen. A kereskedelmi tárgyalások, kereskedelmi támogatások megfelelő kompetenciákat igényelnek. A nagyon sok tagállamban az európai uniós eh, támogatással ezeket a képességeket eh, csak öm, átfogóan kell, hogy megszerezzék, és eh, a saját hatáskörüknek konkrét elemeit kidolgozzák. A bevált gyakorlatokat ki kell cserélni, ezeket, ezeket nyilvános formában a tudatosítás érdekében és jobb hatásköri szint és kompetencia szint elérése érdekében közzé kell tenni. Végül pedig a védelmem védelmi területen dolgozókat további forrásokkal kell támogatni, annak érdekében, hogy a jelenlegi folyamatokat ne befolyásoljuk káro, károsan. Köszönöm szépen, most Solc Solc kollégának adjuk át a szót. Köszönöm szépen, Bent. Köszönöm. Elnök úr, én is szeretnék határozottan köszönetet mondani az előadónak, hiszen úgy gondolom, hogy a két problémakör, amiről szóltunk, igenis valamilyen formában valahogy azért mégiscsak át kell, hogy rágjuk magunkat rakja rajta, és a konkrét költségvetési tervet kidolgozzuk, adott esetben a több éves pénzügyi keretet is. Jelentős kérdés az, hogy a jövőben milyen legyen a kereskedelem politika támogatása. A Brexit tükrében is fontos mindezt megvizsgálni. Éppen ezért két dologra szeretnék utalni. A, a benyújtott állásfoglalással kapcsolatban is. A parlament múlt héten nem tudta a bizottság munkadokumentéről a közös álláspontot kidolgozni, tehát hogy milyen tartalmi irányba akarunk menni. Ezért úgy gondolom, hogy fontos lenne, hogyha legalábbis megfelelő időt szakítanánk arra, hogy hol akarunk korrekciós intézkedéseket, hol akarjuk a hangsúlyt fektetni a bizottság nemzetközi kereskedelmi eljárásainak keretében, stb. És úgy gondolom, hogy és egyetértek alapvetően a hangsúlyok meghatározásában, különösen a kereskedelmi támogatásokra vonatkozó kezdeményezésekkel kapcsolatban, hiszen ezeket jól meg kell tervezni. De ha lehet, azt is hozzátenném, hogyha a kétoldalú és többoldalú kereskedelemről gondolkozunk, akkor talán a költségvetési tervben a többoldalúság eh, pillérét is meg kell erősítenünk. Hogyan lehet a költségvetési tervezetben ezt az eszköztárat kialakítani? Talán ebből a következő napokban elindulhat egy eh, gondolkodási folyamat, és megnézhetnénk, hogy a parlament hogyan tudja ezt újra megtárgyalni. Mert pont ebben az időben, ma meg holnap nagyon sok új szempontot fogunk a kereskedelmi rendszer több oldalúságával kapcsolatban felvetni. Ha lehet, akkor még két-három gondolatot szeretnék elmondani a négyes ponttal kapcsolatban. Jól értem, eh, bocsánat, értem a kezdeményezést, de nem szeretném, hogyha a kereskedelem politikát az Európai Unió egyértelmű külpolitikájaként határoznánk meg. Nem, ez itt kereskedelem. A, a Handelsblattban megjelent Németországban egy cikk, amiben a a kereskedelemről tárgyaló minisztert egyszerűen Németország gazdasági miniszterének titulálták. Nagyon fontos a megfelelő érintetteket megfelelően figyelembe venni. Végül pedig ugyan nem ide tartozik, de szeretném felvetni végre A kereskedelem megfigyelést, úgy gondolom a Trade Watch-ot végre eszközként fel kellene használnunk. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy a, a bizottság nem sikerült a kereskedelmi megfigyelésről még megállapodni, de ez kimondottan érdekelne, hogy mi a bizottság véleménye a Trade Watchról, hiszen 2018-19-ben tényleg napirendre kell már, hogy tűzzük. Köszönöm. A akkor a bizottság, mielőtt a bizottságnak adnám meg a szót, néhány problémakört összefoglalnék, amelyet felvetettünk. Ez a fajta ahogy Solc kollega említette, bár nem tudom, hogy a tolmácsok hogy oldják meg, de az, ez a, az iszap taposás ezzel kapcsolatban valóban azt jelenti, ha el akarjuk ezt a fajta ö, fáradtságos munkát kerülni, akkor hangsúlyokat kell meghatároznunk. Kérdezem, hogy a bizottság hogyan képzeli ezeket a ezeknek a meghatározását. És talán azt is elmondanám, hogy azt is megkérdezném, hogy mi a tanács álláspontja. Kérdem tehát a bizottságot először válaszoljon ezekre a kérdésekre. Thank you for giving us the floor. Köszönöm szépen a szót és köszönöm az elvégzett munkát, és Bőge úr részéről, miközben előkészítette, összeállította ezt a véleményt, illetve a többi képviselő munkáját, észrevételeit is köszönjük szépen. Üdvözlendőnek tartjuk összességében azt, hogy támogatják az álláspontunkat, álláspontokat, különösen a nagy napi rendet tekintve, amelyeket a kereskedelmi főigazgatóság eh, fontosnak tart, és amelyek mellett kiáll. Komoly kihívást jelentenek ezek a prioritások, illetve párhuzamosan vét kezdeményezések. Teljesen egyértelműek a fő prioritásaink a bizottsági munkaprogram, munkaterv minden évben tartalmaz ezeket, és ezekhez tartjuk magunkat, ahogy a következő évre is láthatják ezt. Hierarchia van a különböző tárgyalások között, és ezt tekintetbe is vesszük. A kereskedelem mindenki számára közleményben ezt meg is fogalmaztuk, illetve a felővizsgálat és a jelentés szintén ennek mentén alakul ki. a kereskedem mindenki számára a közlemény végrehajtásáról szóló jelentésben is ez fogalmazódik meg. Egyetértenek az eddig megfogalmazottak szerint velünk abban, hogy átlátható módon kell megfelelnünk a kihívásoknak, bár a kereskedelem megfigyelése terén nem látjuk pontosan úgy a dolgokat, mindjárt kitérek erre. A tárgyalásra kell összpontosítanunk, illetve a megállapodások végrehajtására, és nyomon kell követnünk az események menetét. Itt az elmondottakkal egyetértek, valamint a kereskedelmi fejlesztési vonatkozásokat szintén fontosnak tartjuk, és erre összpontosítunk. Viszonylag kicsi az erre szánt keretünk amin belül nagyon sok tevékenység finanszírozható, különösen az értékelés oldalán. Ezt a munkát nagyon komolyan veszük. Valamint a tárgyalási folyamat támogatását is a kereskedelmi témakörök, fejezetek, illetve a KKV-k területét visszük éppen, illetve a KKV-k nemzetközévé bővítése téma terén haladunk előre, tehát ezt is a keretünkből finanszírozzuk, valamint a partnerségi eszközt is a kereskedelmi politika szolgálatába állítjuk. Ez az egyik fő eszközünk a KKV-k támogatására. Továbbá földrajzi eszközeink, a fejlesztés, a szomszédsági politika keretében délen és északon lehetővé teszi, hogy a prioritásainkat érvényesítsük, érvényre juttassuk. Ami a kereskedelm megfigyelését illeti, ismerik az álláspontunkat. Ez nem újdonság. Jeleztük már, hogy részben a projekteket abból finanszíroztuk, azokból a forrásokból, amelyeket a civil társadalommal folytatott párbeszédre szántunk. Ez is egy rendszeres tevékenységünk, és be is számolunk az állásáról. Egyes esetekben még sűrűbb találkozókat tartunk különböző témákról, a különböző kereskedelmi kezdeményezésekkel kapcsolatban. nem igazán látjuk ezeknek a projekteknek a szükségességét, hiszen az átláthatóság biztosított, és egyre több anyag elérhető ezzel kapcsolatban. A tárgyalási dokumentumoktól a szövegeken át, amint politikai jóváhagyást kaptak, mint például a Japánnal kötött megállapodás szövege múlt héten. Tehát mindezek fényében úgy látjuk, hogy ez a kezdeményezés nem teljes mértékben szükséges. Csak megismételhetem az előző években itt a szakbizottságban már megfogalmazott álláspontunkat. Elnök, köszönöm szépen, Bőge úr. Ja, herzlichen Dank. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Egy ilyen szöveg megalkotása, akkor bizonyos korlátozásokkal számítani kell. Itt több ezer, néhány száz oldalas dokumentum elfogadhatatlan. És, úgyhogy el kell döntenünk, hogy mit veszünk ki belőle. Ez eléggé abszurd eljárás, de gondolom világos, hogy mindent nem lehet felvenni. Köszönöm Schuster úr hozzászólását az ötös pontot illetően, illetve Solc úr külpolitikával kapcsolatos megjegyzését, ezt a Union fejlesztésével, illetve külpolitikával kapcsolatosan figyelembe kell venni. Itt úgy gondolom, hogy majd a megfelelő módosításokkal meg tudjuk oldani. 14-e, ha jól tudom, a határideje a szövegnek. 21-e a módosítók határideje a költségvetési eljárással kapcsolatosan úgyhogy az én anyagom szerint 14-e, de ez az én anyagomban szerepel, mindegy. De meg tudjuk majd vizsgálni, hogy szeptemberben el tudjuk-e fogadni a javaslatot. Köszönöm. Köszönöm szépen, ugye az elnök. Az én anyagomban a módosítók határideje július 21-e, 12 óra, és augusztus 30-án fogunk szavazni. ez az ütemterv. Tehát augusztus 30-a egy döntő fontosságú dátum, tekintettel az illetékes szakbizottságra, tehát a szavazás még egyszer augusztus 30-a, úgyhogy addig még bőven van időnk, hogy alaposan megfontoljuk a módosítókat, és ezek megalapozottan kerüljenek benyújtásra. Akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és mielőtt a hatos napirendre pontra rátérünk, Robert kollégának szeretnék gratulálni, akit megválasztottak a Népát szóvivőjének. És akkor következik a hatos napi rendi pont. Két jelentésről van itt szó, a hatos és a hetes napi tehát közösen tárgyaljuk az EU és a Kazak Köztársaság közötti partnerség és együttműködési megállapodás. Borelli jelentéstevő nincs jelen, úgyhogy a bevezetőt mindegy. A bizottságnak adom meg a szót, és 15 módosítót kaptunk A, annak, hogy ezzel foglalkoztunk volna a bizottság, egyelőre elvetette ezt a megállapodást. Ezt mi elég barátságtalan lépésnek tartjuk, ugyanis azt hallottuk, hogy egyelőre nem érkezett kifogás a mi álláspontunkkal kapcsolatosan, és a DigiTrade Trade és Malmström asszony is ezeket elfogadta, tehát felmerül a kérdés, hogy az intézményközi tárgyalásokat újra akarjuk-e szabályozni. Mert egyébként a kül szolgálat úgy tűnik, hogy itt nem érintett. Tehát ezt egyértelművé tettük. Az új megállapodás tulajdonképpen megalapozza a jobb politikai, gazdasági kapcsolatokat, és a kereskedelem területén is egy jobb környezetet teremtsünk. Az AFET, az illetékes szakbizottság ebben az ügyben, és az hozzáállás, illetve a nem hozzáállás témájában ők fogalmaznak meg majd egy állásfoglalást, és ehhez fogunk mi is majd hozzá tenni néhány szempontot. Tehát miután az előadó nincs jelen, nem tudom, hogy mennyire észszerű most vitát folytatni erről, úgyhogy rögtön meg is adnám a szót a bizottságnak lesz úrnak. Yes, thank you very much, uh, Chairman. Good afternoon to all. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a rövid bevezetőt, amelyet tartott a megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról az EU és a Kazah köztársaság között. Közép-kelet ázsiai régiónknak a legnagyobb EU-s partnere, a kazak köztársaság, illetve egy megbízható energiaszállító partner a régióban. Az Európai Unió pedig az első helyen áll a kereskedelmi, illetve a befektetési partnerséget tekintve. Ez érdekes a földrajzi elhelyezkedést tekintve. Kazaksztán legnagyobb kereskedelmi partnere lehetne a Szovjetunió utód államai, az Orosz Köztársaság, illetve Kína is, de az Unió eh, ez a partner. 21 milliárd eh, eurós eh, forgalommal, illetve a szuficit jelenik meg kazah oldalon, hiszen olajt és földgázt importálunk. A kereskedelmi folyamatok forgalma csökkent abszolút értékben az energiatermékek átcsökkenése miatt. Csak nem 34 milliárd volt a forgalom értéke 2014-ben, most pedig 21 milliárdos, és ez nem a volument tükrözi, hanem az árak csökkenését. A mennyiség ugyanis még nő is a kazak köztársasággal kötött megerősített partnerség és együttműködési megállapodás az első az új generációs megállapodások sorában, amelyeket a fák államokkal, illetve a volt szovjet utódállamokkal kötöttünk és kötünk nem csak kereskedelmi témákra tér ki a megállapodás, hát négy részből áll, a kereskedelem csak az egyik, a másik három pedig politikai párbeszédre, igazságügyi és belügyi együttműködésre, továbbá ágazati együttműködésre vonatkozik. Elnök úr, néhány szót szeretnék arról is szólni, hogy a tárgyalások időzítése miért éppen így alakult. Ön is utalta erre a bevezetőjében. A megállapodás és a rá irányuló tárgyalások 2014. szeptemberében zárultak le, a parafálás 2015. január, az aláírás 2015. decemberében történt, és számos szempontból jelentős ez a megállapodás. Először is Kazaksztán a kereskedelmi világszervezethez készült épp csatlakozni, és az volt az előfeltétele a megállapodásnak, hogy a WTO csatlakozás után rövidesen léphet hatályba. A tárgyalásokra akkor került sor, amikor meglehetősen nagy geopolitikai feszültségek uralkodtak az eurázsiai térségben, különösen az Ukrajna körüli konfliktus miatt. És ezt a megállapodást egy erőteljes jelzésként értékelték, hogy az Unió képes elkötelezni magát az Eurázsiai Unióval folytatott együttműködés mellett. És ez a partnerség és együttműködési megállapodás az első az új uniós megállapodások sorában az Eurázsiai Gazdasági Unió egyik tagjával. Azóta Örményországgal is lezártuk a tárgyalásokat, és most kezdtük meg Kirgizisztánnal. Ez egyfajta precedenst jelent tehát arra a kazah megállapodás, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió tagországaival az Unió tárgyalóképes. Ebből a megközelítésből, ebben a megközelítésben szintén fontos, hogy a hatába lépés előfeltétele meghatározásra került, és a kereskedelmi főigazgatóság, illetve Mástrom biztos asszony a vezető szerepet a külügyi szolgálatnak adta át, és ez is egy jelentős lépés. Így alakult ki az a helyzet, hogy az alkalmazás parlamenti jóváhagyást, illetve egyetértést igényelt. Ami a tartalmat illeti, számos kötelezettségvállalást fogalmaz meg, és ambíciózus célkitűzéseket ez a megállapodás, azzal a célral, hogy az üzleti működés háttere javuljanak az a köztársaságban, illetve a VTO rendelkezések, a VTO plusz feltételek is megvalósuljanak. Ezt fontosnak tartjuk annak érdekében, hogy az uniós export és beruházási tevékenységek bővülhessenek Kazaksztánban, illetve hogy csökkenjön a kereskedelmi deficitünk. Mondok néhány példát olyan területekre, amelyeken a megállapodás a VTO-s elveken eh, túlmutat, például a szellemi tulajdonjog védelme egy ilyen terület, aztán a párhuzamos behozatal eh, elkerülése, illetve az unió földrajzi érdekenek a védelme említhető. Aztán hogy úgy fogalmazzak, a különböző eljárások, illetve a VPN túlmutató elvek is megfogalmazódnak, és a piacra jutási csomag szintén kedvező. Annak ellenére, hogy a kazak köztársaság még eh, nem tagja az erre vonatkozó nemzetközi egyezménynek. Az energetikai termékek és a nyersanyagok a fő releváns cikkek. Kazak, eh, a kazak köztársaság gazdag készletekkel rendelkezik ezekből. Tehát a kereskedelmi megállapodás e, ezekre irányul, de ugyancsak fontos a fenntartató fejlődésre vonatkozó fejezete. Kötelező vitarendezési mechanizmust vezettünk be, és ez is egy nagy előrelépés a az előző generációs partnerségi megállapodásokhoz képest. Ott nem volt kötelező hiba rendezési, illetve vita rendezési mechanizmus. Most erősebb rendelkezéseket iktattunk be. 2016 májusától provizórikusan érvényes a megállapodás, illetve március 28-án az idei évben megtartottuk az első egyeztetést a megállapodás végrehajtásával kapcsolatban, és megállapítottuk, hogy előrelépés történt a kazah oldalon. Megtörténtek a szükséges végrehajtási lépések a különböző területeken. És a régóta fennálló kereskedelmi eh, gátakat, akadályokat is megkezdték leépíteni az új keretben, amely ezzel a bővített partnerség és együttműködési megállapodással kialakult. Ezzel zárnám, elnök úr, és a bizottság a maga részéről egyértelműen azt javasolja, hogy az Európai Parlament járuljon hozzá, fogadja el ennek a megállapodásnak tájba lépését. Elnök, ez valódi meglepetés, ezt hallani. Az árnyék előadókkal Kezdeném Gottlieben először öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm azokat a nagyon kedves szavakat is, amiket sajnos csak késve és némi elmaradással hallottam, de sajnos nem tudtam korábban, bár szerintem veled együtt jöttünk egy gépen, ugye? A Fedben legutóbb kaptunk egy dokumentumot, amely egy EU központ, e, kelet, e, közép-ázsiai stratégia áttekintésére vonatkozott, és Kazaksztán ebben természetesen fontos szerepet játszik. De off-record hadd mondjam jegyzőkönyvön kívül, hogy az az érzésem, hogy Kazaksztán nagyon jól sik Kazasztának igencsak sikerül mindenütt fontos szerepet játszania, de mondjuk ez közvetlenül nem kapcsolódik a partnerséghez. Minden esetre, ami még mellette szól az az, hogy ez az első olyan közép-ázsiai partner, akivel ezt a feljavított együttség, együttműködési partnerségi megállapodást megkötjük és letárgyaljuk. Mint Kazaksz, bár Kazaksztán még nem tagja a WTO-nak például, mégis fontos szerepet játszik nemzetközi viszonylatban is, például a szíriai válságban is. És ennek megfelelően én úgy gondolom, hogy természetes az, hogy eltekintve talán a közvetlen eh, kereskedelmi érdekektől, a politikai érdek is, hogy megköntsük ezt a partnerségi megállapodást. Úgy gondolom, hogy eh, ezt muszáj előre bocsájtani. Természetesen második, harmadik vagy negyedik lépésben az is jó lenne, hogyha nem csak kétoldalú vagy autonóm tárgyalásokat folytathatnánk, hanem adott esetben VTO szintre vagy többoldalú szintre is emelni lehetne. Úgy véljük, hogy magától értetődő módon, és természetesen, hogy először is rendben van az, hogy a parlament egyet kellett, hogy értsen még az előzetes hatályba lépést megelőzően is nem csak a kereskedelmi biztosasszonynak, nem csak a kereskedelmi biztosasszony látja ezt így, a bizottság is, úgyhogy ezt csak üdvözöljük. Elmondtam már részletesen a véleményemet ezzel kapcsolatban, de van egy kérdésem ha jól értettem, akkor az hangzott el, hogy egy vitarendezési mechanizmusunk is van. Szerintem nincs, nem látom így, de talán rosszul értettem. Talán mégiscsak egyfajta pozitív kijelentésnek tűnt ez a vitarendezésre vonatkozóan. Igazából a kérdés most teljesen más és általános. A szingapúri eh, határozatot követően, eh, bírósági határozatot, és azt követően, hogy a szetát és mást egészen másként fogalmaztuk meg, a bizottság vajon konkrétan nem a kereskedelmi biztos asszony, hanem a külügyi szolgálat, a bizottság külügyi szolgálata, eh, hogy látja a további lépéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm az SZND nevében pedig Arena asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy később jöttem, de lenne néhány kérdésem Kazaksztánnal kapcsolatban, és azt is remélem, hogy sikerül majd előrébb is jutunk. De mindenképpen fel kell tegyek egy kérdést arra vonatkozóan, hogy a partnerségi és együttműködési megállapodás mélyítése ugye nem azt jelenti -e, hogy más partnerekkel szemben adott esetben rosszabb helyzetbe kerülnénk, mint Kínával vagy Oroszországgal kapcsolatban. Ugye tudjuk, hogy Ukrajnával kapcsolatos megállapodásban például már volt ez a probléma. Jó lenne, hogyha tudnánk akkor tehát, hogy egy ilyen megállapodás hogyan, milyen hatással van. A másik kérdésem, nagyon gyakran beszélünk emberi jogokról. Én nekem magamnak is volt lehetőségem arra, hogy az üzbegisztáni jegyzőkönyvön dolgozhattam. Nagyon sokat dolgoztunk együtt a, a nemzetközi bizottságokkal, a gyermekmunka és a kényszermunka elleni bizottságokkal, az ILO-val és az üzbég intézményekkel, úgyhogy a partnerségi megállapodással kapcsolatban hadd említsem meg, hogy itt utalnak az emberi jogokra. Nem tudom, hogy vannak-e olyan indikátorok, amelyeknek segítségével kimondható azt is, hogy előrehaladás van, pozitív az emberi jogok betartásán az előrelépés, a fejlődés. Tudjuk, hogy Kazasztán nem igazán jelentős demokrácia, éppen ezért nagyon fontos, hogy erre is figyeljünk. Aztán van még egy harmadik kérdésem is a munkával kapcsolatban. Kazasztán az OECD-nél egy olyan eljárást vezetett be, amely szerint ugye piacgazdasága akar lenni, nagyon intenzíven foglalkozik a, a, a piacgazdasággal. De mi a helyzet az ottani piacgazdasági fejlődéssel? és hol tartanak az OECD munkálatai ezzel kapcsolatban. Aztán a szakszervezetekkel kapcsolatban. A szakszervezeti jogok tulajdonképpen végre felráztak minket. Nagyon sok embert zártak be, fenyegetik, a, a veszély fenyegeti a szakszervezeti jogokat, és most, hogyha azt nézzük, hogy a szakszervezeti jogoknál, emberi jogoknál milyen visszalépés van, akkor nagyon fontos, hogy a mutatóink megfelelőek legyenek, mert nem szabad visszafele mutató irányba haladunk. Köszönöm szépen, akkor most újra megadom a szót a bizottságnak. Négy kérdés hangzott el, hogyha nincs több kérdés, akkor kérem válaszoljon ezekre. Yes, thank you. Köszönöm szépen. Ami a különböző kérdéseket illeti, először is a megállapodás az első kérdés arra vonatkozott, hogy a megállapodás milyen hatással lesz harmadik felekre, Oroszországra vagy Kínára. Mint ahogy tudjuk, Kazaksztán az ö, régió tagja, ez egy vám ö, unió, és a megállapodás megkötését, megkötése során figyelembe vettük azokat a kötelezettségeket, amelyek eh, Kazaksztánt eh, terhelik ezen Vámunió keretében. Tehát ez nem egy szabad kereskedelmi megállapodás, nem egy szabad, eh, egy kereskedelmi liberalizációs célokat szolgál megállapodás. Ez ugyanis az Eurázsiai Gazdasági Közösség része, és az ő tagjaikat más kötelezettségek terhelik. Tehát a szöveg figyelembe veszi azt tehát, hogy Kazaksztán tagja az Eurázsiai Uniónak. Örményországgal is hasonló megállapodást kötöttünk, amiben figyelembe vettük ezeket a bizonyos korlátozásokat, amelyek az ilyen Eurázsiai Uniós kötelezettségekből fakadnak. Ami pedig az emberi jogi kérdéseket illeti, szomszéd, illetve az ezzel kapcsolatos jogokat. A bevezetőmben már említettem, és nagyon plusz értéknek tartjuk a korábbi partnerség és együttműködési megállapodáshoz képest, hogy a fenntartható fejlődés és a kereskedelem kapcsolata is külön fejezetben szerepel. Itt kötelezettségek hárulnak Kazasztánra azon nemzetközi egyezmények végrehajtása tekintetében, amelyeknek alárírói, szociális, környezetvédelmi tekintetben. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy Kazaksztán bizonyos kötelezettségeket vállaljon ezen az alapon. A megalapodás végrehajtása során pedig szoros figyelemmel fogjuk kísérni az ilyen szempontok alakulását. A Kereskedelmi Bizottság első ülését én magam is meglátogattam márciusban, és az egyik kérdés, amit felvetettünk ezen kereskedelmi bizottsági ülésen, pontosan arra vonatkozott, hogy a szabad, független szakszervezeteket betiltották, illetve bizonyos szakszervezeti vezetőket elfutatta. Tehát ezen az ülésen is biztosítékot vártunk Kazasztántól, hogy ezeket a szempontokat megfelelően figyelembe fogják venni, és minden különösebb akadály nélkül működhetnek az ilyen szakszervezetek. A kazak hatóságok időközben arról tájékoztattak minket, hogy fel fogják vizsgálni a szakszervezetekről szóló törvényt, hogy az megfeleljen az ILO szabályainak, illetve a nemzetközi emberi jogi standardoknak. Tehát a helyi szakszervezeti vezetők Bájev és Januszinov börtönben van, és különböző elnyomó intézkedéseket alkalmaznak velük szemben. Tehát egy tágabb körű együttműködési ülésen, bizottsági ülésen is szóba kerültek ezek a kérdések. Mi mindenféleképpen sokkal részletesebb szabályokat várunk e tekintetben, és azt, hogy megfelelő fórumok érvényesüljenek, és ezeken foglalkozzunk majd az emberi jogi, a munkajogi kérdésekkel Kazaksztánban. Ami pedig az OECD szintjén folyó munkát illeti, Kazaksztán nem tagja az OECD-nek, minden esetre csatlakozni kíván, úgyhogy az OECD titkárságával együttműködnek. Egyelőre még nem született megállapodás, ezek a tárgyalások még nem zárultak le. Tehát ennyit az OECD-vel kapcsolatos munkáról. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen. akkor a következő alkalommal, augusztus 30-án foglalkozunk majd ezzel a kérdéssel, addigra megszületik az állásfoglalás tervezet, úgyhogy ezzel lezárjuk a 6-os és a 7-es napirendi pontokat. Következik a 8. Eh, napirendi pontunk, ez egy nagyon fontos téma, digitális kereskedelmi stratégia, és jelentéstevőnknek, Marjetje Sákénak megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon örülök, hogy lehetőségünk van arra, hogy most hivatalosan is megvitassuk ezt a munkadokumentumot, és várom mindenkinek a hozzászólását, hogy egy inkluzívabb és egy átfogóbb jelentést tudjunk készíteni az európai digitális kereskedelmi stratégiával kapcsolatosan hiszen ez mutatja majd meg az utat a különböző kereskedelmi szabályok alakítása felé is egy nagyon gyorsan változó környezetben. A digitális forradalom már alapvetően befolyásolta eddig is az emberek, a társadalmak és a gazdaságok életét, és egy építész, egy egér klikkeléssel a világ másik végével tud nagyon gyorsan kommunikálni. Bizonyos szakmák van a digitalizáció nem csak egy-egy szakmára, hanem gyakorlatilag minden termelési folyamatra kiterjed, akár termékekről, szolgáltatásokról legyen szó, és ez egyértelmű előnyöket kínál a KKV-k számára is. Ugyanakkor ezen gyors változások mellett új lehetőségek születnek, a jelenlegi kereskedelmi szabályok azonban elmaradnak, nem tartanak lépést ezzel a fejlődéssel, úgyhogy át kell vizsgálnunk a kereskedelmi szabályokat, és a különböző piacra jutási akadályok vagy hátrányos gyakorlatok felvizsgálatát felül kell vizsgálni, ugyanis ez a protekcionizmus elfogadhatatlan a digitalizáció korában. Tehát a nemzeti jogszabályok meglehetősen sporadikusan alakulnak, ugyanakkor viszont megfelelő nemzetközi megállapodásokra is szükség van, és az EU-nak is hatással kell lennie a tekintetben, hogy az értékeink ebben a folyamatban érvényesüljenek. Tisztában kell lennünk azzal, hogy nem vesztegethetjük az időt, ha megvizsgáljuk a magánszektor kezdeményezését Kínában, hogy Ali Baba Jack Ma egy elektronikus világkereskedelmi platformot ami gyakorlatilag egy szabadkereskedelmi, virtuális szabadkereskedelmi zónát teremt. Ennek kapcsán nekünk is haladni a hangjukat. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom ezt a jelentést, és fontos, hogy mindannyian odafigyelünk arra, hogy az értékeink, a szabályaink és a biztosítékaink is érvényesüljenek a digitális kereskedelem területén. Tehát itt olyan átfogó elvekre van szükség, amelyekre az európai stratégia kell, hogy érvényesüljön. Egyrészt biztosítani kell harmadik országokban az EU számára a piaci hozzáférést, biztosítani kell a termelők, illetve a fogyasztói érdekek védelmét belföldön és külföldön, illetve az alapvető emberi jogokat is tiszteletben kell tartanunk a globális standardok mentén. Itt megfelelő környezetet kell teremtenünk, elősegítve a digitális fizetési tranzakciókat, a digitális aláírást, illetve a fogyasztóvédelem jobb tiszteletben tartását a nemzetközi kereskedelemben. A digitális kereskedelem úgy gondolom, hogy az adatforgalommal szorosan összefügg. Minden vállalat, amely termékeket, szolgáltatásokat forgalmaz, adatokat, generál adatokat konvertál, illetve továbbít, tehát az adatvédelemnek fontos részévé kell válnia ennek a stratégiának, és minden esetleges korlátot, például az adatlokalizáció, indokolatlan adatlokalizáció megengedhetetlen. Tehát a kereskedelmi megállapodásokban is szabályozni kell az ilyen nemzetközi adatforgalmat. Minden esetre ennek során tiszteletben kell tartani az EU adatvédelmi és személyes adatokhoz fűződő jogokra vonatkozó szabályokat. Még egy további elemet szeretnék megemlíteni, amit meg kell vizsgálnunk. Mi történik a WTO szintjén? 98 óta a az alá író országok az elektronikus átvitellel kapcsolatosan alkottak szabályokat, ezeket is fel kell vizsgálni, illetve tovább kell fejleszteni. Még egy érdekes elem, amit érdemes megvizsgálni, a kötelezett, kötelező forrás kód megosztás. Ezeket az elemeket néhány országban alkalmazzák, ahol a piachoz való hozzáférést csak olyan vállalatok számára biztosítják, amelyek a forrás kódjaikat átadják a kormánynak, és ez egyfajta általános követelmény, ami aránytalan. És hasonlóképpen a kriptográfiai kódok is nagyon fontosak az adatbiztonság szempontjából, és az ezzel kapcsolatos korlátozások és szabályok esetleg felvetik az aránytalanság kérdését, illetve a személyes adatok sérelmét. A biztonsági standardokat meg kell vizsgálni nemzetközi szinten, illetve a szellemi termékekhez fűződő jogok Természetesen az EU tudás alapú társadalom, és a szellemi termékekhez fűződő ha tiszteletben kell tartani, és az ilyen típusú illegális tevékenységekkel szembeni fellépés során figyelembe kell vennünk azt is, hogy milyen korábbi tapasztalataink voltak olyan esetekben, amikor a szellemi tulajdonjogok tekintetében azt vizsgáltuk, hogy mit lehet védeni, illetve mit nem. És lezárásképpen még néhány megjegyzés. A vállalataink számára, és különös tekintettel a szolgáltatási ágazatban a digitális infrastruktúra különösen fontos, amikor a távközlési cégek nem férhetnek hozzá egy harmadik ország hálózatához, akkor nyilván nem nyújthatnak ott szolgáltatásokat, tehát a külföldi tőke részesedésre vonatkozó maximum felső határ és hasonló elemek is olyanok, amelyekkel foglalkoznunk kell a digitális kereskedelmi stratégia keretében. Végezetül pedig ezt nem csak a gazdasági lehetőségek szempontjából kell megvizsgálnunk, hanem az emberek, a magánszemélyek szempontjából is, meg kell vizsgálni, hogy a kereskedelmi megállapodásokkal hogyan tudjuk javítani az emberek jogait a digitális környezetben világszerte. És itt megemlíteném például azt a célt, hogy egyre szélesebb körű hozzáférést biztosítsunk azok számára, akik nem feltétlenül használják az internetet. Tehát itt a hálózatsemlegességet kell hangsúlyoznunk, az, a kódolást, amivel a szólásszabadságot, illetve az információhoz való hozzáférés biztosíthatjuk. Itt most néhány kiragadott szempontot szerettem volna felvillantani, amit a stratégiában fel kéne vennünk. Ez a munkaanyag egy kiinduló pont, amit tovább gondolásra ajánlok, és ennek alapján tudunk elkészíteni egy átfogó saját kezdeményezésű jelentés, úgyhogy kíváncsian várom a kollégák hozzászólásait, elképzeléseit, illetve esetleges kérdéseit. Köszönöm szépen, Marik. Valóban ez egy nagyon fontos jelentés, különösen ami a WTO tárgyalásokat, az elkereskedelmi tárgyalásokat illeti, de a Japán-EU kereskedelmi megállapodásra vonatkozó megbeszélés is fontos, az adatáramlások szabályozása, a És ezzel meg is adom a szót az árnyék előadóknak. Először Vivian Redding asszony helyett válasz a kollega. Igen, köszönöm szépen. Redding asszony kért arra, hogy olvassam fel a következőket osztja azt a véleményt, hogy ez egy rendkívül jó munkadokumentum. Szinte minden olyan elemre kiterjed, amit általában a digitális kereskedelemmel kapcsolatban fontosnak tartunk. Megfelelő különbséget is tesz a között, hogy mit kell felvenni a kereskedelmi megállapodásokba, például a, az elektronikus átvitelre vonatkozó moratórium, és mi az, ami ne legyen benne a szerzői jogadatvédelem. Reding asszony például osztja az előadó célkitűzését, hogy a nemzetközi szabályokat annak érdekében rögzítsük, hogy jobban védjük a fogyasztókat, és jobban támogassuk az európai vállalatokat. A nagyon fontos munka lesz a WTO tárgyalások és a miniszteri konferen- decemberi Buenos Aires-i miniszteri konferencia elő terében, amely a digitális kereskedelmet a napi renden pluszpontként tűzte ki. Ezt válaszoljam, Reding asszony. Köszönöm szépen, akkor az SND nevében Karolin eh, Klaas van der Heinz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kiegyensúlyozott munkadokumentumért az előadónak nagyon sok területet fed le. Nagyon sok ponton természetesen egyetértünk, és vannak javaslataink is, amiket hiányolunk még. Ahogy ön is elmondta, a digitális kereskedelem, amelyet alakítunk, ez a jövő és ezért nagyon pontosan meg kell nézni, hogy melyek, milyen területekre vonatkozik. Időközben ugye már mind, a kereskedelem szinte minden területén megjelent. Az első vitánál már hangsúlyoztam, hogy arra is figyelni kell, hogy mindenképpen középutat találjunk az ultraliberalizmus és a protekcionizmus között azaz egyensúlyt kell találni az abszolút szabad, adatfolyam és a teljesen kényszerű adatrögzítés között. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az adatvédelem, európai adatvédelem igen magas színvonalon van, és a tárgyalásokban ezt érvényesíteni kell, ez vitán felül áll. Fontos, hogy a nyílt internetet megőrintjük és a szabad adatáramlást garantáljuk. Ehhez véleményünk szerint mindenképpen fontos a spammélek megakadályozása, védeni kell a magánszférát, és harcolni kell az internet bűnözéssel szemben is. El kell kerüljük azt is, hogy önkényesen blokkoljanak weboldalakat, vagy pedig az igazolatlan vagy kényszerített technológiai szervel lokalizáció megjelenjen. Digitális kereskedelmi stratégiára van szükség, amely először is biztonságot, másrészt az internet használó privátszféráját biztosítja, másrészt pedig a nyitott és szabad internetet fenntartja. Harmadsorban tisztességes versenyt teremt. Csak így tudunk mindenki számára előnyt kovácsolni. Van még egy dolog, amit megemlítek, a vámok kérdése. A digitális tranzakciónál vagy termékeknél kivethető, például az e-könyvek, szoftverek, videózene kapcsán, elektronikus tranzakciók, amivel a kereskedelmet kívánjuk egyszerűsíteni, erről is szólni kell. A papír nélküli kereskedelem, elektronikus aláírás, illetve a kereskedelmi tranzakciók igazolása. Mindenképpen a fogyasztók joga kell, hogy előtérbe kerüljön, ezt kell őrizzük. A a vásárlóknak bízni kell tudni abban, hogy a szolgáltatások lebonyolításánál bizonyos normákat betartanak, adataikat védik, és természetesen a biztonságos fizetési és online rendszerek tartoznak ehhez, meg nagyon sok minden. A KKV kérdésével kapcsolatban úgy gondolom a startupokkal óriási esélye a digitális kereskedelem számukra, hogy versenyképessé váljanak, de szabályokat kell biztosítani pont a KKV-k számára, amelyek teljesíthetők, nekik is, nem pedig csak a nagy online monopolisták számára. Egy további terület a a hálózati és infrastruktúra hozzáférés a fejlődő országokban. A beruházásokat, infrastruktúrális beruházásokat mindenképpen figyelembe kell vegyük. Ennek szerepet kell kapni azért, hogy a fejlődő országoknak is legyen esélye, és versenyképesség válhassanak. Személyesen nagyon fontosnak tartom, és ezt utoljára megemlítem, ez az új digitális munkahely kérdése. Azok a platformok, a cloud working, a felhő munka, felhővel kapcsolatos munka. Nos, ez még igazából szabályozatlan szabályozatlan keret. Mindenképpen munkavállaló barátnak kell válni a jó és biztonságos munkahelyeket kell biztosítania, és talán nem az INTA hatásköre, de mégis hadd érintsem most ezt a kérdést, hiszen ezek a munkahelyek egyre inkább szaporodó félben vannak. Világos, hogy a tisztességes digitális kereskedelemre csak akkor lehet eh, szó, akkor kerülhet szó, hogyha mindenki részt vehet benne, és mindenki előnyét szolgálja. Nagy izgalommal várom a jelentéstervezetet, és eh, örülök annak, hogy a következő hónapokban sok ötletet fogunk tudni jó együttműködésben felvenni. Köszönöm. A GUE nevében Helmut Scholz. Köszönöm szépen. A felelősség nagyon fontos a frakciónk számára, úgyhogy először is szeretném megköszönni, hogy igen átfogó, nagyon érdekes munkadokumentumot kaptunk. Igen, jó alap, úgy gondolom, amivel dolgozni tudunk, és igen széles áttekintést ad különböző kérdésekre, ami a nemzetközi kereskedelem jövőjében is fontos lesz. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az internet és a digitalizálás megváltoztatja a gazdasági fejlődést. Biztosak lehetünk abban, hogy befolyásolják a kereskedelmet is az EU-n belül és más országokban is. A digitális korban és a gazdaság digitalizálódásában úgy gondolom, ez utóbbi a fejlődés esélyét hordozza magában. Ezért bizonyára szükség van a szabályozói keretre, különösen a nemzetközi kereskedelem architektúrájában. A globalizált gazdaságban a globális beszállítói láncok a, a nemzetközi kereskedelem alaptulajdonságai. Az internet lehetővé teszi a, a kisvállalatoknak, beszállítói láncoknak is a bekapcsolódást. Ezért nagyon fontos, hogy kommunikáljanak is a beszállítókkal, a fogyasztókkal. Az IT és a cloud az adatok globális hozzáférhetőségét biztosítja, a kutatásban, fejlesztésben való együttműködést globálisan lokalizált kutatókkal. Ezek a tevékenységek egyre nagyobb lehetőséget nyitnak meg a fogyasztó érdekében és a gyártó érdekében is a nemzetközi kereskedelemben. Ugyanakkor azonban ezek a szempontok új kérdéseket, aggodalmakat is felvetnek a munkavállalók, emberi jogok, az állampolgárok magánszféra és a többi kapcsán. Az előadó megpróbálja a munkadokumentumban eh, egy-egy ilyen szempontra is figyelni, ez nyilvánvalóan lényeges. Egyetértek vele abban, hogy az európai digitális kereskedelmi stratégiát olyan elvekre kell építeni, mint például a kézzelfogható előnyök a fogyasztók számára, mind az EU-n belül, mind az EU-n kívül. Őrizni kell az alapvető jogokat, és globális normák elérésére kell törekedni. Szeretném a saját figyelmünket azonban arra is irányítani, hogy valószínűleg ezzel kapcsolatosan szükség lesz arra is, hogy világosabban jellemezzük mindazt, amiről beszélünk, akkor, amikor digitális kereskedelmet említünk. A digitális kereskedelem lehet iparpolitika, az iparpolitika fontos kérdése, de lehet egy magán, egy privát probléma, privát érdek is. A az ágazatok számára például adatokat tárolhat, és nagyon sok szempontja van a termelésen, fogyasztáson keresztül, sőt a szolgáltatásokon keresztül is, amelyek kapcsolódnak ehhez. Szeretném tehát még két szempontra, ha szabad elnök úr az engedelmével, a magánszférához való jog és a nagy adatok, a big data. Egyetértek, nagyon világos szabályokat kell erre vonatkozóan meghatározni, ahogy korábban is említették, de arra is azt is lássuk, hogy az állampolgárokat egyre inkább aggasztja a magánszférához való jog és az adatok titkossága. A kormányzati adatbázisokkal való együttműködés is kérdéseket vet fel. Az alapvető emberi jogokat az EU jogban mindenképpen a nemzetközi kereskedelem kapcsán is figyelembe kell venni. A magánszférához való jog nem alapvetően korlátozza a kereskedelmet, hanem alapvető jog. A személyes adatok áramlása például, és hadd hívjam fel a figyelmünket, az OECD ez év januári miniszteri megbeszélésének eh, közleményére, amely egy fantasztikus dokumentum, és a, az adatcserének szempontját tárgyalja az emberek érdekében, és a, eh, és abból a szempontból is, hogy a visszaélésekre ez lehetőséget teremtett. Tehát a, a, a Titán az Európai Unióban eh, a tita tárgyalásokban érintett országoknál az adatvédelmi jog egészen más, mint az Európai Unióban. Tehát kérdés, hogy az Európai Unió milyen mértékben vállaljon kötelezettségeket az a szabad államrással kapcsolatban. Nem szabad a jelenlegi adatvédelmi normákból engedni. A második dolog az állam, a munkavállalók joga. A Hans Böckler Alapítvány Németországban egy levelet küldött, Siegfried, Siegfried Timpf elemzi egy írásában azt, hogy a közös gazdaság révén a gazdasági fejlődés, korunk gazdasági fejlődése új jelleget öltött, és el tud, át tudom adni ezt a szöveget aki, annak, akit érdekel, nem akarok most nagyon sok részletet és sok időt erre fordítani, de nagyon fontos elemeket tárgyal, és az árnyék előadót mindenképpen tájékoztatom majd eh, ezekről a következtetésekről. Az online platform, a cloud és a megosztott gazdaság rugalmasságot jelentős eh, munkahelyteremtést biztosít, de a rugalmasság nagyon gyakran a szabályozatlan munkavállalás jelenti. A munka kapcsán nem szabad, hogy a digitális munkavállalók számára egy új szabálytalan munkahely, kiala, munka foglalkoztatás alakuljon ki. Ezt el kell kerülni. A digitális munka, munkavállalók ugyanolyan védelmet kell, hogy élvezzenek, mint az összes többi munkavállaló. Biztosítani kell azt, hogy a különböző online platformok szolgáltatói, működtetői szív, figyelemet vegyék és betartsák a munkavállalói jogokat, a tárgyalásokat, és hatékonyan gyakorolhassák a, munkavá- a digitális munkavállalók is ezeket a jogokat. Éppen ezért olyan szabályokat kell hozni, ami megakadályozza azt, hogy a, a cloud munkavállalás, a digitális munkavállalás ne az adóelkerülés, adó csalás melegágya legyen. Úgy gondolom a digitális gazdaság a a különböző ágazatok között az egyvállalat különböző országokban való munka, munka, foglalkoztatását erősíti, de lehetőséget biztosít az adó elkerülésre is. Tehát a kereskedelmi szempont a, digitalizál, a gazdaság digitalizálódásának kereskedelmi szempontja közvetlenül kapcsolódik a társadalom képességéhez, adózási képezéséhez. Végül pedig egyetértünk az előadóval abban, hogy a, az ENSZ 2013-as határozatában megerősítette, hogy a digitalizálás során erősíteni kell a, a munkahelyeket. Nagyon fontos, hogy nagyon sok embernek az országban még nincsen sok országban az embereknek még nincsen internet hozzáférése, a számukra is fontos, hogy megfelelő és azonos információt biztosítsunk a tudáshoz való hozzáféréshez. Ilyen irányú intézkedéseket kell hoznom. Köszönöm szépen, Hautel asszony. Bütikoffer úrnak adom át a szót. Bütikoffer úrnak adom meg, akkor én magam a, a szót az ITRE ö, részéről előadóként. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a lehetőséget. Az előadónak is szeretném megköszönni ezt a, az átfogó és világosan megfogalmazott munka anyagot. E pillanatban csak néhány kérdést tudok felvetni. Először is a munkaanyag az EU-ról, mint normaalkotó erőről szól. Én azt gondolom, hogy a norma alkotás egyfajta szabályozói versenyt jelent. Ennek lehetünk tanulni, és az előadóasszony jó néhány kínai, amerikai és egyéb példa fényében is ezt mutatja be. Az a kérdésem, hogy a kereskedelmi politikára összpontosítva, vajon a kereskedelmi politizálásra is hasonló figyelmet kellene szentelnünk. Hogyha megnézzük az átfogó elveket, akkor idézem az elsőt, például tisztességes piacra jutást kell a harmadik országokban biztosítani az uniós vállalkozások számára. Kiemelten releváns természetesen, hogy gyakorlatban hogyan értelmezendő ez. Az előadó asszony kölcsönös piacra jutás biztosításáról beszél máshol a szövegben, itt viszont nem ez szerepel szó szerint. Ezt vajon politikai elvé emeljük-e? Hogy tisztességes piacra jutást kell biztosítani kölcsönös jelleggel. Akkor, amikor a különböző országok szakpolitikáját vizsgáljuk. Például az adatoknak a hazai körülményekre alakítását írják elő, és kötelező adatszolgáltatást. Az elsőt elutasítjuk, illetve a másodikat sem támogatjuk. A digitális kereskedelmi politizálás keretében vajon mi a teendő ezekkel? A második felvetni valóm az adatcsere, illetve az adat áramlás kapcsán. Úgy szól, az előadó asszonytól azt kérdezem, hogy ön szerint a megfelelőségi döntés jól kezelje, hatékonyan kezelje a GATS 14-es cikk fényében a határon átnyúló adatcserét, illetve az uniós adatvédelmi igényeket valamint a szabadkereskedelmi egyezmények önök szerint a szabályozás összehangolásának a leghatékonyabb eszköze a kereskedelmi főigazgatóság irányításával, vagy pedig más nemzetközi fórumokra kellene ezt bízni, amelyek kifejezetten ezzel a témával foglalkoznak. A harmadik észrevételen pedig a nemzetközi normákra, szabványokra vonatkozik. Úgy tűnik nekem, hogy a szabványosítás is része a szabályalkotó munkának, illetve az úgynevezett szabályozói versenynek. A nemzetközi szabványügyi testületek nem mindig képesek kézben tartani a folyamatokat. Támogatom ugyan a munkanyagban megfogalmazott hozzáállást, amely nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi szabványügyi testületekkel való együttműködésre. A kérdés ugyanakkor az, nekem úgy tűnik, hogy hogyan érhetjük el, hogy betöltsék az általunk elvárt szerepet. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A magam részéről az adat cserére, adat folyamatokra hadd reagáljak csak röviden. Ez a 3.1-es pont a Meritje jelentésben. Érdemes ezt egy kicsit részletesebben kitárgyalni, megvitatni. Tehát igen, a szabadkereskedelmi megállapodásokban az adatáramlást, az adatcserét hogy tudjuk biztosítani, ami a GATS 14-es cikk, mint megfelelő jogalap kérdését veti fel. És feltételezem, hogy az Európai Bizottság ebbe az irányba tájékozódik, ebből lenne tehát esetleg a jogalap. És itt kivennénk ebből a körből a személyi adatokat, illetve a megfelelő adatvédelmi rendszert kell megvalósítani, és úgy engedélyezni, vagy lehetővé tenni az adatcserét. Ez -e a megfelelő megoldás? ennek mentén kell lehaladni, vagy pedig minden egyes szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán külön kellett tárgyalni az adatvédelmet. Például Japán esetében nagyjából hasonló a rendelkezéseknek a köre. Az adatvédelem körülbelül az elmondottak szerint valósulna meg, viszont mert ott hasonló az adatvédelmi szint. Más országok esetében viszont alacsonyabb normák érvényesülnek. Tehát ezek a felvetett kérdések, illetve a, az Európai Bizottság részéről Krisztof Kínének adom meg a szót. Köszönöm, én is csatlakozom több hozzászólóhoz, és köszönöm Sáke asszonynak ezt a nagyon ambiciózus és átfogó megközelítést. Nagyon egyértelmű munka a dokumentumról van szó, annak ellenére, hogy meglehetősen szakmai jellegű ez a téma. A bizottság támogatni tudja a három célkitűzést, illetve elvet, amelyre a kereskedelmi megállapodásaink épülnek, és ezáltal megteremtve a digitális kereskedelem előtt is a lehetőségeket. Az emberi jogok is rendkívül fontos és alapvető elemei mindennek. Ezen kívül megpróbáljuk azt is megvizsgálni, hogy hogyan járjunk el. Egy olyan megközelítést alakítottunk ki a szabadkereskedelmi megállapodások tekintetében, amelyek, ami révén a digitalizációval egy külön fejezet foglalkozik. Nemrégiben kötöttünk egy ilyen megállapodást Japánnal, és ezzel az összefüggésben a legfontosabb kérdésekkel kívánunk foglalkozni, amit a jelentés is tartalmaz. És egy hasonló agendát kívánunk majd a WTO tárgyalások során is képviselni, de hát 164 tárgyaló féllel az asztal körül nyilvánvalóan a törekvéseinket alacsonyabb szinten kell meghatározni. Az elmúlt hetekben Genf, Genfben történtek bizonyos javaslatok, úgyhogy még számos teendőnk van, hogy a felelő országokat is meg tudjuk győzni arról, hogy a digitális kereskedelmet is fel kell venni a WTO napirendjére. És most a konkrét kérdésekre rátérve, a jelentés harmadik részére gondolok, az adatforgalom az egyes pont. Szerintem a jelentés egyértelműen felvázolja, hogy megfelelő egyensúlyra van szükség egyrészt egy ambiciózus stratégia és agenda között, az adat lokalizációs gyakorlatok között, másrésztről pedig a között, hogy megfelelően artikuláljuk az emberi jogok érvényesülését, amelyek különösen fontosak az Európai Unió szempontjából. Mindig is ezt képviseltük, és a bizottság most dolgozza ki a pontos megfogalmazást, hogy ezt a két célkitűzést megfelelően össze tudjuk egyeztetni, és hogy mindkét pillér egyaránt érvényesülhessen. Az Európai Parlamenttel is konzultálunk, és egy elvi anyag már született, de egyelőre még nem alakult ki egy konszolidált álláspont. Néhány korábbi ö, tapasztalatunkból is levontuk a tanulságokat a Japánnal folytatott tárgyalások révén, és utalni kéne talán arra is, hogy megfelelő döntés hozatára van szükség e tekintetben, legalábbis bizonyos országok tekintetében, ahol a feltételek lehetővé teszik a mi álláspontunk az adatvédelem területén képviselt álláspontunk érvényesülhesse. A Japánnal megkötött megállapodásban, vagy megállapodás kapcsán is Juncker úr, illetve Tusk úr is erre szólított fel. Most a további fontos kérdésekre rátérve mi természetesen támogatjuk a vámokra, az elektronikus átvitelre, a moratóriumra vonatkozó javaslatokat, a forráskódot is bevettük a megalapodásunkba, mert a forráskodó kérdését. A nemzetközi szabványokra is igent mondunk, ha bár nyilván megvannak ennek a korlátai, hogy mit tehetünk. Nyilván nem a kereskedelmi megállapodásokban kell nemzetközi szabványokat alkotni. Ami a szellemi tulajdonjogot illeti, itt számukra a szöveg elfogadható. A digitális infrastruktúra egy olyan terület, ahol a kereskedelmi megalapodások kulcsfontosságú szerepet játszanak, és mi szeretnénk, hogyha a külföldi beruházásokra alkalmazott felső határ megszűnne, és hogy az elektronikus vállalatok is hozzáférhessenek külföldi piacok, harmadik piacokon a meglévő hálózatokhoz és én feljegyeztem azt a nagyon merész törekvést, amit a Rominka kapcsolatosan említett. Itt lehet, hogy talán egy kicsikét túlzás lenne, hogy ezt a kereskedelmi megállapodásokban tudjuk befoglalni, ami az EU romiga kapcsolatos álláspontját illeti, tehát itt én egy kicsikét óvatosságra intenék. És végezetül pedig az érték alapú digitális kereskedelmi stratégiát illeti a digitális jogok, illetve az úgynevezett digitális fejlesztési stratégia kapcsán a bizottság úgy érzi, hogy ez nagyon fontos kiegészítője a jelentésben foglalt szabályozói keret felvázolásának. Köszönöm szépen. Köszönöm minden kollégának, mert nagyon átfogó és részletes kérdés, javaslat listát kaptunk. Kiváló munka, alapot jelentez, jelent ez, és igen, sok részletet is érintettünk. Ha lehet, néhány megjegyzést mondanék azzal kapcsolatban, mi legyen benne és mi maradjon ki a kereskedelmi megállapodásból az adatáramlás kérdéskörében. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egyrészt elvek alapján kell, hogy dolgozzunk, nem ellenmondásos elvek alapján, amelyekért kiáll az EU, és, a, és ezekbe kell tudnunk bevenni integrálni a kereskedelmi megállapodásba. Tehát igenis kell az FTA-król, adatáramról beszélni, de nem itt kell például adatvédelmi normákat, vagy szellemi tulajdonjog védelmi elveket meghatározni. Úgyhogy a kollégák kérdésére ezt választhatnám, hogy ugyan még a meglévő jogra építve a kereskedelmi tárgyalásokon keresztül kereskedelmi jogot alakítunk, az EU rendszerét nem, a jognak, jogának rendszerét nem választjuk. Azt hiszem ez itt is lényeges. Egy példát hadd mondjak tehát a szabványok, a normák kérdésével kapcsolatban, és Bütik Hófer úr kérdésére is válaszolok ezzel. A dolgok internetje, az okos eszközök, ezek már mind elárasztották a piacot, importálják, kereskednek vele a világon, nemzetközi szabályok nélkül, nincsenek minimális biztonsági követelmények. Ezzel egy nem biztonságos eszközök hálózatát fogjuk kialakítani, ami kihat majd az emberek adatbiztonságára és magán szférához való jogára, és a hálózatokra egyaránt, stb. Már most látjuk, hogy sok oka van annak, hogy olyan szabályok szükségesek, amelyek például a dolgok internetjének kockázatát csökkentik. Az internettermékek kereskedelme is már elindult. Kell, hogy legyen politikai vízió, gyakorlati megértés arra vonatkozóan, hogy mihez vezethetnek ezek, a kérdésekbe. Egy politikai vízióra van tehát szükség, de mindez az EU elvek alapján. Olyan elvek alapján, ami a legszélesebb támogatást érvezi. És akkor ebből kiindulva minden egyes döntést, minden egyes megállapodást külön meg lehet nézni, hogy milyen lépésekre van szükség. Nem csak a saját szempontunk, tehát az EU állampolgárok, EU vállalatok szempontjából, hanem abból a szempontból is, hogy globális felelősségünk van harmadik országokra vonatkozóan is, ahol gyakran mindenféle szabály vagy norma kevésbé érvényesül ez egy politikai esély és lehetőség is. Most láttuk már, hogy a, a fejlődő országok van, hogy az Európai Uniótól várják, hogy szinte átültessék saját társadalmukra azokat a normákat, amelyek itt érvényesek, és ezzel segítsük az ottani életet és a piaci hozzáférést. Sok minden lehetséges, de a, látnunk kell a technikai valóságot, és nagyon pontosnak kell lennünk. Így kell gondolom ez alapon tovább dolgozni. Fontos, hogy az EU vezető szerepet vállaljon. A világ valóban miközben mi ezt a stratégiát kidolgozzuk, változik. Lehet, hogy ahogy Bütikofer úr mondta, ez a horse verseny, a, a, bocsánat, tehát lóverseny, arról nem is beszélve, hogy egy lefele mutató spirálban, ezt nem is akarom mondani. Nos, tény, ami tény, hogy a külön meghatározott normák teljesen új dimenzióját nyitják meg annak, hogy a kereskedelmi szabályok hogyan alakuljanak. Erre nagyon kell figyeljünk, megfelelő demokratikus felügyeletre van szükség. Befejezem, feljegyeztem minden javaslatot, kérdést, és természetesen ez egy munkadokumentum, ezt követi majd a jelentéstervezet, és aztán még tovább vihetjük a vitával az egész ügyet. Köszönöm szépen. Köszönöm, Marikje. Így van, ez egy első véleménycsere volt a munkadokumentum alapján, és várjuk, hogy szeptember 25-ére elkészüljön a véleménytervezet. És akkor a jelentést majd újra megtárgyaljuk módosítókat november 9-én, és november 22 vagy 23-án lesz a szavazás, ami tulajdonképpen megbizatást is jelent majd a Buenos Aires-i delegációnak a miniszteri konferenciára. Most köszönöm szépen! Ezzel a 8-as napi rendi pont végére is értünk. A 9-es napi rendi pont a következő, ami zárt ülés, és ehhez Szerintem egy két perces, három perces szünet is elég, hogy ezt megszervezzük, és akkor csak azt kérem, hogy a, azok maradjanak a teremen, akiknek ehhez joga van.